Oké, okay, Oké. Okay. Kipróbálhatjuk most akkor? Minden tolmácsfülke hall engem? Igen. Igen, halljuk. Nem az volt a probléma egyébként, hogy ne hallottuk volna. Ja, Dominik, eh, akkor újra megpróbálnál az ismertetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brian. A vietnámival megállapodás egyik a hagyományos horizontális megállapodásoknak, szemben a nemzeti kétoldalú megállapodásokkal. A tanács ezt hosszú tárgyalássorozat révén tudta megkötni, és a főbb vonásai, kivéve az üzemanyag adókat, megfelelt az elvárásoknak. Tehát e, ennek az elmaradása egyébként közvetlen kihatással nincs az EU-ra. A bizottság a tagállamokkal megkezdi a vonatkozó tárgyalásokat, hogyha ez nehézségeket támaszt az Egyesült Államokkal hasonlóképpen de nincs lényeges kihatása az ágazatra, mert sokan nyilatkoztak úgy, hogy nincs jelentős belföldi légiforgalmuk. Ez természetesen javította a tanács, hagyományos megállapodás keretébe terelve a rendelkezéseket, tehát ez alól kivétel mindössze az adóügy. Igen, köszönöm szépen, Dominik. Tika asszony következik társ előadó. Köszönöm szépen. Alapvetően nem hiszem, hogy lenne bármilyen probléma ezzel a jelentése kapcsolatban. Nagyon fontos a kerozin kérdése. Általában véve támogatjuk a jelentést. És meg vagyok róla győződve, hogy mint ahogy sok más esetben is, más szerződések esetében is, amiről ma szó lesz, és amit elfogadunk, zöld utat tudunk adni, szabad utat. Köszönöm. Dank u wel. Dan krijgen we nu voor de liberalen mevrouw Meissner. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Elnök úr. Natürlich gerne drin. Tudom, csatlakozni tudok hozzá. Igen, az adózást tisztáznunk kell, de egyébként, ahogy Tikaó asszony is mondta, a már többi szerződéshez hasonlóan nem problémás ez a szerződés sem. Köszönöm. Um, ik krijg net door dat het uh, toch niet helemaal goed loopt met de vertaling. Akkor az a benyomásom, hogy még a tolmácsolással kapcsolatban mindig vannak problémák. Talán eh, a kollégákat megkérhetném, hogy eh, lassabban beszéljenek úgy tűnik, hogy megint egy kis technikai probléma van, mondja az elnök. Igen, valóban van egy technikai probléma.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 egy kis szerencsejáték, kinek fog működni a mikrofonja, kik a tolmácsolást, ki nem. Most éppen megint működik a rendszer. Köszönjük szépen, köszönjük ezt a rövid hozzászólást az ECR részéről. Igen, számunkról is minden rendben van. Igen, mi is támogatjuk a raportot. Köszönöm. Köszönöm szépen, csodálatos, akkor a technikai problémákon kívül teljes mértékben egyetértünk. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Igen, tessék. Simplement pour remercier M. Riquet de son rapport et de sa proposition. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kezdeményezésért, valamint javaslataért, hogy elfogadjuk ezt a jelentést. 17 két oldalú megállapodás helyébe lép ez, ami igen jelentős számot tesz ki, és ez némiképpen eltér a hagyományos megállapodásoktól, miután nem tartalmazza az adózásra vonatkozó záradékot, ahogyan arra ki is tért az árnyék előadó. Azt hiszem, hogy ennek azonban nem tulajdonítunk jelentőséget Köszönöm. Dominik. Köszönöm. Tulajdonképpen nincs hozzáfűzni valam, eltekintve attól, hogy köszönetet mondok mindenkinek a megállapodás támogatásáért. Köszönöm a gyors és hatékony hozzáállást. Minden esetre ki kell tűznünk a határidőt a módosító indítványok benyújtására. Magunk tudjuk módosítani a megállapodást erre vonatkozó eh, eljárásjogi eh, eh, szabályok élnek. Minden esetre február másodikára így lehet benyújtani ezeket a módosító indítványokat, és 28-án kerül sor a szavazásra, majd a márciusi plenáris ülésre kerül. Tehát ez lenne az EK e és Vietnám között létrejött légi szolgáltatásokról szóló megállapodás kérdése. Következő témánk, amelynek eh, Zasada úr az Egyesült Államokkal megkötött légiforgalmi megállapodás eh, témájában. Jönni a szó. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. a jelenleg tárgyalás alatt álló jegyzőkönyv különös fontossággal bír az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti légiforgalom vonatkozásában. Ele, meg lehet mondani, hogy a globális légiforgalmi volumen mintegy 60%-át teszi ki az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti forgalom. Ez tehát mutatja a kérdés súlyát. Ez mind az utasok száma, a légjáratok száma, illetve a szállított áruk volumene vonatkozásában igaz megállapítás. Az e, e, e, utasok előnyére szolgál, ha a légitársaságok a piacon szabad versenybe bocsátkozhatnak, és egységes biztonsági előírások érvényesülnek. Mindenkinek azonos jogai vannak, és kérdés, hogy ez a jegyzőkönyv mindezt garantálja-e? Nem, de minden esetre megfelelő lépést jelent a helyes irányba érdekes megállapítani ennek befolyását a helyzet alakulására. Gyakorlatilag egyetérthetünk abban, hogy a Simpson-féle jelentésnek megfelelően a parlamentnek legalábbis tudomással kell bírnia a vonatkozó tárgyalásokról, amennyiben maga aktívan nem kapcsolódik be ezek vitelébe. Ez a jegyzőkönyv valójában egy ilyen hirtelen létrejött, kicsit kértséges, beletve jelen táncoló ügy volt, de minden esetre a felfüggesztési záradék jelentette a vitás pontot, ami a kijelölések felfüggesztését jelentette, és itt vissza kell mennünk, mint egy hét évvel ezelőtti időszakra, amikor az, Egyesül, az Európai Unió mint egy hat, a hét tagállama nem rendelkezett kétoldalú megállapodással az Egyesült Államokkal. És ezek rendszeres menetrend szerinti járatokat üzemeltettek saját területük és az Egyesült Államok között, és nem élhettek azokkal a szabadságokkal, amelyek a szabad légtérre vonatkozó megállapodásból adódnak. A változások bevezetését mindez indokolta az most előkészítés alatt álló megállapodásba. Kérdés, ez a legjobb megoldás, talán nem feltétlenül, de mindenképpen a tovább lépés lehetőségével kecsegtet, és a tárgyalásokat még nem zárták le teljes mértékben. További tárgyalások jelenleg nem várhatók. A másik lehetőség, ami szóba jöhet, a közös bizottság keretében történő egyeztetés, amelynek területén az ötös cikkkel kapcsolatos vita zajlik, és amely a megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítását vonhatja maga után. Tekintettel a vegyes bizottság eh, mandátumára még mindig rendelkezünk befolyással a tárgyalások kimenetelére. A vegyes bizottságnak meg kell adni a mandátumot, hogy eh, garanciákat építhessen be a jegyzőkönyvbe. Valamennyi eh, aggály eh, kezelésére igyekszünk kitérni, amelyekre eh, Lajszírit és Elkatrájt kollégák kitértek, és az árnyék előadó is hangsúlyozott. Igyekszünk figyelembe venni, és úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő irányba tett lépésnek minősülhet. Szeretném bemutatni hogy a második stádium nem érhette el a teljes piacnyitás célját, de tartalmaz számos olyan kezdeményezést, amelyik alkalmas lehet arra, hogy piaci reformok bevezetősét szolgálja. A többségi részvénycsomag megszerzésének lehetősége európai vállalkozások részéről az Egyesült Államokban már lehetővé válik, míg az Európai Unió már ennek lehetőségét megteremtette amerikai vállalkozások számára, ott pedig még ez a jövő zenéje. Az amerikai vállalkozások így nagyobb mértékben férnek hozzá az európai piachoz. A tárgyalófelek azonban nem gyakoroltak befolyást az Egyesült Államok jogi szabályozására. Ajkadráni úrnak köszönetet kell mondanom, hogy igen érdekes részletkérdésre hívta fel a figyelmemet. Lengyelül új tárgyalási forduló kezdeményezésére vonatkozó felhívást olvasunk a hozzászólásában amelyet szintén szerepeltetek a jelentésében, jelentésemben a az Egyesült Államok és az EU e közötti légiforgalmi megállapodás előkészítésére. E, kitérnénk e, arra is, hogy a szociális dimenzióját is figyelembe kell venni ennek a megállapodásnak. Az Európai Unió arra törekszik, hogy a szociális jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel összhangban legyen a megállapodás, és az OECD, illetve a római egyezmény rendelkezéseit is érvényre juttassuk. A szociális dimenzióval kapcsolatos megfontolások a kétoldalú kapcsolatokban az EU és az Egyesült Államok között tehát fokozott jelentőséggel bír. Ami a liberális kollégák agájait illeti, ezekre kitértem jelentésemben, és számos módosító indítványt szerepeltettem itt a légiforgalmi jogok további liberalizálása véget, ambíciózusabb hozzáállást érvényesítve a környezetvédelem érdekei iránt is, valamint a, jogi, eh, eh, eh, a jogvédelem területén az jogok biztosítására. Úgy vélem, hogy a személyi adatok kicserélése az Egyesült Államok és az EU között olyan módon kell, hogy lebonyolódjék, amely figyelembe veszi azt az elvet, hogy a személyiséghez küzdő jogok érvényesülhessenek a 2010 májusában megkötött megállapodás értelmében a személyi adatok átadásának módja olyan, hogy az megfeleljen azoknak az eljárásjogi garanciáknak, amelyek a személyi adatvédelem területén érvényesítendők, mind nemzeti, mind pedig európai szinten. Lichtenberger asszony gyakorlatilag egyetértek azzal a kérdésével, hogy e, e e ezeket a kérdéseket jobban ki lehet domborítani, de a megállapodás a, e, az ETS-t is megállapít, megemlíti a e, környezetvédelem területén. Egy további megjegyzés, hogy további e, lépéseket kell tenni a környezetvédelmi technológiák, illetve a, az üzemanyag gazdálkodás területén szintén helytáll. Hölgyeim és uraim, az előadó szerepköre nehéz volt, miután elfogadtuk azt az elgondolást, hogy a témát igen kiegyensúlyozott módon kell kezelni, e, figyelembe véve a e, jegyzőkönyvben rögzített előnyöket és hátrányokat egyaránt. Nincsenek e, a priori elgondolásaink a tekintetben, hogy feltétlen támogatatni kell a jegyzőkönyvet, de számos tárgyalási forduló alapján úgy gondolom, hogy szélszerűbb lenne inkább támogatni sem, mint elutasítani ezt a protokollt. Azt ajánlom tehát a parlamentnek, hogy támogassa a jegyzőkönyvet, és köszönetet mondok valamennyi árnyék előadónak a felvetéseikért és javaslataikért nagyra értékelve segítségüket. Ja, eh. Köszönöm szépen a Szoszáda kollégának. Azért adta meg a lehetőséget eh, arra, hogy többet beszéljen. Ez egy nagyon fontos eh, téma. Az árnyék jelentéstevők is hozzá fognak még szólni. Ezt kérném tőlük, hogy maximum négy percben tegyék ezt meg, és először is Elkadraui kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen a jelentés készítőnek is ezt a jelentést. Nos, nem volt uh, uh, túl sok választásunk, vagy ellene vagyunk, vagy mellette. Az ellenszavazással kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy először le kellett volna zárni, meg kellett megkötni egy megállapodást az elmúlt évben, hogyha ez nem történt meg, a különböző további tárgyalások történtek volna, ezek mind a hátul mögött történtek. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a saját végső céljainkat elősegíteni. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságtól többet kellene kérnünk, egyfajta közleményre lenne szükség, egy nyilatkozatra lenne szükség a bizottság részéről. Az Európai Bizottság azon lesz, hogy új tárgyalást kérjen a parlamenttel, legyen egyfajta harmadik fázisbeli megállapodás. Úgy vélem, hogy a jelentős tevőknek meg kell ezt néznie, hogy ez kivitelezhető-e, mert így egy újfajta nyomás jön létre, és egyetértünk abban mindannyian, hogy az előrelépés ellenére még továbbra sincsen egyensúly, nem egységesek a jogok az amerikai, illetve európai légitársaságok között, történelmi okokból is vannak különbözőségek. Tehát a kérdés az az, hogy így lehet -e egy nyilatkozat által plusz nyomást gyakorolni, anélkül, hogy ez ellen szavaznánk, ezt jóvá kell majd hagyni, ez egy jó lépés lenne a megfelelő irányba. ebben a szellemben van szükség az Európai Bizottság szerepvállalására azért, hogy jobban struktúrált legyen az együttműködés a közös bizottságban. Ez a közös bizottság már egy ideje létrejött, és el kell mondjam, hogy egyfajta állandó szervé vált az USA és az Európai Unió között, foglalkoznak jogalkotási területekkel, és ez pozitív, de ez a hely az, ahol elő lehetne készíteni egy megalapodást, és tudom, hogy ide meghívták a különböző szerepvállalókat, és eh, nekünk nem kell feltétlenül ott lennünk, de úgy vélem, hogy az Európai eh, Bizottság eh, azért tájékoztat meg bennünket a napi rendekről, illetve a vitákról. Ezek olyan dolgok, amelyeket be lehetne vonni, például a bizottsági nyilatkozatba is. Elnök, köszönöm szépen, akkor konkrét kérdések ezek a bizottság szemére, mindjárt visszatérünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez egy nagyon nehéz egyezmény. Tegnap már utaltam rá, amikor általában véve arról beszéltünk, hogy a polgári légi közlekedési egyezményekkel kapcsolatban mi a helyzet, hogy jobban bevethetnénk magunkat, mi, mint Európai Parlament most a Lisszaboni szerződés után vigyáznunk kell arra, hogy Mácsos megint nincs. Enkele. Meg kell szakítsam, mert úgy látom, hogy néhányan integetnek, nem hallják a tolmácsolást. Szeleszi úr nem hallja a tolmácsolást. Ez moet werken. Uh, werkt dit, collega Susanne? Heeft u... Elvileg működnie kéne, mondja az elnök. Köszönöm. Akkor újra kezdem. Amikor arról beszéltünk, hogy a Lisszaboni szerződés után most már a parlamentnek több joga van arra, hogy korán tájékoztassák, akkor a légiközlekedéssel kapcsolatban mondtam, hogy akkor merülnek fel a nehézségek, amikor a versenyhelyzetről és az adatvédelemről lesz szó. Pontosan ez a baj, hogy az USA-ban ez nincs. Ők döntenek a légtér 60%-áról, ezt jól mondta az előadó. Ez nem azt jelenti, hogy kiegyenlítetlen ez az egyezmény, hanem általában véve ez a legfontosabb, amit a parlamentnek alá kellene írnia. Tehát általában véve egyetértek, csak hogy nem egyenlő a játéktér. És amikor ők kevesebb állampolgárt képviselnek, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy egy kis és egy nagy partner tárgyalnak, két nagy partner áll egymással szemben. Tavaly tavasszal Washingtonban voltam, és panaszkodtunk az amerikaiaknak, hogy az európaiak kevésbé férnek hozzá az amerikai piachoz, mint az amerikaiak az európai piachoz, pedig ez egy partnerségi megállapodás. Hát az amerikaiak pedig azt mondták, hogy hát jó, hát nyugodtan beszélhetünk erről, csak hogy a akkor az éjszakai légiforgalmi tilalmat be kell szüntetni Európában. Hát most, ha mi hogy értelmezzük azt, hogy partnerség, hát akkor nem egyszerű ez a dolog, és tudom, hogy a bizottság számára sem egyszerű. Múlt évben beszéltünk a SWIFT-ről, és a légiutasok adatainak védelméről, a magánélet védelméről, az Európai Unióban az alapjogok kartájának része ez, és pont nekünk a liberálisoknak ez nagyon fontos. Az amerikaiak számára a biztonság és a terrorizmus a fontosabb, más prioritásokat jelölnek ki. Úgyhogy akkor most vigyáznunk kell, hogy nehogy a mi kérelmeink háttérbe szoruljanak. Hát általában véve egyetértek az előadóval és El Kadraui úrral, azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet a magyarázat, de nem lehet ez a vége a tárgyalásoknak, többet akarunk, és jogunk van rá, hiszen haladnak a tárgyalások, figyelnünk kell rá, hogy tényleg előre tegyünk egy lépést, ne csak a piaci hozzáférés esetén, és a biztonsági előírás, az adatvédelem esetén, hanem a környezetvédelem esetén is köszönöm az előadónak, nagyon kiegyenlített a jelentése. Egyébként egyetértünk, értsünk is egyet, de ez az álláspontok, ahogy El Kadraui úr is mondta. Köszönöm, Lichtenberg. Köszönöm szépen, Lichtenberg aztán következik. Ja, herzlichen. Igen, köszönöm szépen. Ha most erre rábólintunk, még akkor is, hogy csak fogfájósan, akkor a mi európai nyilatkozatunk nem igazán érdekli az amerikaiakat. Túl messze van ez tőlük. Ez a probléma. Ha most rábólintunk, akkor nekik aztán ez tök mindegy, hogy még milyen kritikát fűzünk hozzá. Úgyis elérik azt, amit akarnak. Megkapják, amit akarják, és még nagyon sok tisztázatlan pont maradt az éjszakai repülésekkel kapcsolatban, és ezért az állampolgárok védelme, a népvédelme számomra prioritást élvez. Második megjegyzésem. A biztonsági intézkedéseknek csak úgy való átvétel az amerikaiaktól, amit az amerikaiak javasolnak, és amit nekünk meg kellene valósítanunk, csak úgy, anélkül, hogy lehetőségünk nyílna rá, hogy bármilyen jogi hozzáférésünk lenne az adatbázishoz, akár korrekcióra, akár ellenvetésre. Ez eddig uh, ismeret soha nem történt meg. Ez azt jelenti, hogy nem egyenlő a játéktér, nem egyenlő súlyúak vagyunk. Tudom, hogy nagy nyomást gyakorolnak ránk, de számomra ezek olyan okok, amik miatt nem tudok rábólintani. Hat vagy hét éve az Európai Parlamentben ezekről beszélünk már. Európai adatvédelem, magánéleti normák védelme, környezetvédelem éjszakai repülés. Ennek nem csak az lesz a következménye, hogy még egy piacot megnyit az amerikaiaknak, hanem most közvetlen következményei is lesznek. Úgyhogy nem látom, hogy az állásfoglalásunkban ezt kimondanánk, hogy a bizottság és a szöveg kimondaná azt, hogy az éjszakai repülés tilalma nemzeti jogalkotásba tartozik, és a helyi hatóságok döntenek róla. Tehát nem tudok rábólintani. Ezt feljegyeztük, Foster asszony az ECR nevében. Chairman, um, it's been an interesting debate. Köszönöm, elnök úr, érdekes vita volt. Eh, hosszú út vezetett el idáig miként sokan tisztában vannak itt közöttünk, hogy ez 99 óta zajló folyamat. Azt hiszem, hogy helyes megállapítás, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, és az éjszakai repülések tilalmával kapcsolatban tett megállapítás is olyan dolog, amit a nemzeti repülőterek döntése alapján határoznak meg, és őszintén szólva nem tartozik az Egyesült Államokkal megkötendő légi szolgáltatási megállapodás körébe. Ráadásul munkajogi szabályozást előírni az Egyesült Államok számára nem feladatunk ennek a megállapodásnak a keretében, tehát itt nem látok problémát. Ahol azonban úgy gondolom, hogy a fogyatékosságokat szemügyre kell vennünk, ahol nehézségeink vannak, és ezzel a bizottság is tisztában van, hogy eh, hol lehetne előrelépni eh, a beruházások, illetve a tulajdonjogok megszerzésének lehetőségével eh, és a Fly America program keretében. Az utóbbi tíz évben itt valamelyes előrelépést sikerült ugyan elérni, ezt meg kell alapítanom, de helyes kimondani azt is, hogy itt keményebben kell fellépnünk, egy olyan megközelítésre van szükség, ahol nem egyenlő utca van, hanem egyenlő feltételeket teremtünk a két tárgyalófél számára. A kambotás területén is hasonló a helyzet. Úgy gondolom, hogy kemény tárgyalások zajlottak e tekintetben is, de ami üzenetet ennek a bizottságnak, az Európai Parlamentnek meg kell fogalmaznia, az az, hogy van előbb előbrelépés, azonban keményen kell fellépnünk, hard bolt kell játszanunk, ahogy ők mondják, és itt további erélyes módon kell tudnunk ragaszkodni egyes feltételeinkhez, hogy a jövő útját építhessük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Egyértelmű kérdések érkeztek az Európai Bizottság számára. Azt javasolnám, hogy a jelentés a végén szóljon hozzá, és addig megadjuk a lehetőséget az Európai Bizottság számára, hogy tisztázza a felmerült kérdéseket. A bizottság részéről ki kíván szólni? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek, Zaszeda úrnak, és a végkövetkeztetéseiért is. Azt hiszem, hogy ezek nagyon jók. Ő azt mondja, hogy ez az egyezmény lehetett volna jobb is, ez igaz is, lehetett volna jobb. Különösen, hogyha gyorsabban és messzebbre mutatott volna a tulajdonlást és az ellenőrzést illetően. De Zászada úr mindent megtett annak érdekében, hogy tisztázza, hogy sajnos nem kaphatunk meg mindig mindent, amit szeretnénk a tárgyaló partnereknek ezt tudniuk kell. Hogyha egyenlőtlenségek vannak a tulajdonlás és az ellenőrzés területén az USA és az EU között, ha ez így van, az nem véletlenül alakult így. Ez az oka annak, hogy a GATS nem tartalmazza a közlekedést. Tudjuk, hogy az USA nehéz helyzetben van. A raportőr is említette, hogy egy olyan egyezményt kellene elfogadnunk, amely a jövőben lehetővé teszi majd azt, hogy vég következtetéseket vonjunk le az ellenőrzésről és a tulajdonlásról. Ez még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nem lenne egyezmény. Ha nem írnánk alá semmilyen megállapodást, akkor bizonyos területeken lemaradnánk. Ezt hangsúlyozta a raportőr is, környezetvédelem, szociális aspektusok, fogyasztóvédelem, ezen kívül a bizottság, amely ezzel foglalkozott, reméljük, hogy a jövőben lehetővé teszi, hogy ez a szektor teljes mértékben liberalizált legyen. Tehát a jövőben is vár ránk munka, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a megállapodás egy jó alap a transatlanti viszonyokat, aztán a légi közlekedésben ez alapján alakíthatjuk. A bizottság számít a parlament együttműködésére. Az amerikai kongresszusnak azonban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe a tulajdonlást és az ellenőrzést nem csak ezen a területen, hanem más területen is. Ennek előfeltétele az, hogy az önök bizottsága rendszeresen ellátogasson a kongresszusba. Ez nagyon fontos. Hogy tájékoztassam önöket, hogy mi, a bizottság az USA-val együtt egy beruházói fórumot szervezünk majd. Foglalkoztatási kérdésekben ezt már megtettük tavaly. És ez lehetővé kell, hogy tegye számunkra, hogy valahogy előre mutatóban gondolkozzunk. Természetesen a parlamentet is meghívjuk, hogy részt vegyen ezen a fórumon. Kadraui úr említett egy úgynevezett harmadik fázist, vagy a tárgyalások harmadik szakaszát. Lehetséges? Vagy egyetlen jó ötlet? Szerintem már többet nem tehetünk. Mindent elértünk, amit el lehet érni. Szerintem egymást követő lépésekből kell ezt felépíteni, annak érdekében, hogy a távoli jövőben teljes mértékben liberalizáljuk ezt a szektort. Ha új megállapodást kötnénk, nem hiszem, hogy ez előre vinne minket. Ma is megvannak az eszközeink, hogy befejezzük ezt a folyamatot, csak még sok munka vár ránk. Ezt említettem a tulajdonlás és az ellenőrzés területén. A parlament segítségére szükségünk van, Igaz, lehetnek fenntartásaink, jogos fenntartásaink. Ezek a közlekedés liberalizációjához kapcsolódnak, hiszen ez a lényeg az egész megállapodásnak, a személyi adatok védelméhez, a környezetvédelemhez. Tegnap már mondtam a Simpson jelentés kapcsán, hogy ezek a közlekedési megállapodások önmagukban nem oldhatják meg a legsúlyosabb problémákat, amelyek több területre is vonatkoznak, csak hozzájárulhatnak, hogy ezeket a lehető legjobb feltételekkel oldjuk meg. Például személyes adatok, személyi adatok védelme, Nyilván az Egyesült Államokkal együtt még sok munka vár ránk vagy a környezetvédelem, a zajszennyezés. Lichtenberger asszony említette a zajszennyezést. Semmit nem teszünk ez ellen, amíg a tanács és a parlament nem módosítja az erre vonatkozó irányelvet. A jelenlegi jogszabályokkal nem változtathatunk, de az utolsó szó úgyis a parlamentet fogja illetni. Ha ez a megállapodás létrejön, akkor legalább előtte folytathatunk párbeszédet az USA-val, az USA kormányával, hogy mik a terveik az utasok jogaival kapcsolatban. Folyik a jogalkotás ezzel kapcsolatban az USA-ban. Ez azonban lehet, hogy összeütközik az EU-s jogalkotással. Ezekre a lehetséges összeütközésekre fölhívhatjuk az USA figyelmét. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Válaszul. A szakbizottság által ismertetett aggodalmakra, de természetesen tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm. Ja, dank u wel. Het eh, Köszönöm szépen. Megnyugtató az, hogy számíthatunk az Európai Bizottságra. Egy pontot eh, hiányoltam a válaszából egy kolléga kifejezetten kérte azt a szavazásnál, hogy az Európai Bizottság egy nyilatkozatot adjon. Erre még nem válaszolt. Erre tudna esetleg valamit válaszolni? Merci, président. La... La... Köszönöm, elnök úr. A hozzám intézett kérdés a tárgyalások harmadik körével kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozott, és erre azt válaszoltam, hogy minden valószínűség arra utal, hogy ez nem a leghelyesebb megközelítés a transatlanti kapcsolatrendszerünk bővítése irányába. Ma az megállapodás vonatkozásában az az érzésem, hogy elmentünk addig, amíg lehetett amerikai partnereinkkel. Ami azonban alapvető, az az, hogy a parlament segítségével, miként erre emlékeztettem is, a megállapodás gyakorlati végrehajtása területén előbbre léphetünk, és bízom abban, hogy egy szép napon ennek révén érvényesíteni tudjuk az európai érdekeket, hogy az Egyesült Államokban székhelyel rendelkező cégekben európai vállalkozások többségi részesedést szerezhessenek. És így sikerül egyensúlyi állapotot teremtenünk. Azonban nem gondolnám, hogy hasznos lenne a tanácshoz fordulni és tárgyalási mandátumot új protokoll kialakítására vonatkozó meghatalmazást kérni, amelynek a célja az, hogy teljes mérvű tulajdonjogot szerezhessünk amerikai vállalkozásokban itt és most. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenkinek még egy kicsit meg kell emészteni ezeket a válaszokat. Lichtenberger azt, hogy nem szeretném újra kezdeni az egész hitát. Nem is fogok tartalmilag hozzászólni, bár nagy a kísértés. Az, amit az Európai Bizottság elmondott, az nem igazán volt megnyugtató. Egy nap ezt mondták. Nos, arról van szó, hogy a bizottság nem akar semmilyen nyilatkozatot kiadni. Mi pedig azt mondjuk, hogy nem tartjuk ezt annyira jónak, de mégiscsak hozzájárulunk majd mindehez. Nincs esély arra, hogy egy állásfoglalásban, vagy pedig egy szövegben leszögezzük azt, hogy eh, még mindig vannak kritikai megjegyzések ezen megalapodással kapcsolatban, hiszen különben ki fognak bennünket nevetni. Elnök egyértelmű, most akkor pedig a jelentés készítő kapja meg a szót a vég következtetések levonásához, illetve hogy megadja az indikációkat, hogy merre kell haladnunk. Köszönöm, elnök úr. Valóban megfogalmazottak ilyen következtetések, és ezeket tartalmazza is a dokumentum, ahol szerepel egy felhívás, hogy újabb lépéseket tegyünk van egy olyan rendelkezés, amely kimondja, hogy a bizottságnak elő kell készítenie a megállapodást létrehozó tárgyalás sorozat újabb fordulóját, és ennek a célja a légiforgalom lehetőségeinek kibővítése, további liberalizáció, a külföldi befektetések elősegítése, a környezetvédelem érdekeinek érvényesítése, a politikai stratégia érvényesítése az utasjogok védelmében. Ez mind benne van a dokumentumban. És ez fölhívja a bizottságot, hogy tovább dolgozzon ezen. Sajnálom, hogy a bizottság olyan elégedett munkájával, mert jó lehet, bizonyos előrelépést elkönyvelhetünk, a dokumentum nem olyan ambiciózus, mint szeretnénk. Ez nem álmaink valóra válása. Csupán csekély előrelépés. Megfelelő irányba ugyan, és lehetséges, hogy egy napon csak ugyan ránk ragyog a nap, és én tudom, hogy egységes európai légtéren munkálkodunk, de álmaink valóra válása az egész világra kiterjedő szabad légtér lenne. Emlékezzünk, hogy az Egyesült Államok és az EU közötti légiforgalom a globális forgalom 60%-át teszi ki. Ezért kell itt ambiciózusnak lennünk, ezért kell itt motiválnunk a bizottságot is. Mi mást tehetnénk, hogy az álmainkat valóra váltsuk. Valóban vegyes bizottságról van szó, amely e problémákat kezelheti, segíthet, törekvéseinkben vannak rendelkezések, amelyek az együttműködést lehetővé teszik a jövőben. Azonban kérem értsük meg, e, parlamenti képviselők, hogy e, szeretnénk, hogyha ez előbb következne be, sem, mint később. Köszönöm. Hiti Láttam ezt a fajta mutogató gesztikulációt. De most a lényeg az az, hogy azon gondolkodnunk, hogy ezt lenyeljük-e vagy nem, vagy pedig előkészítünk egy állásoralást a megállapodással kapcsolatban. Van határidő is február másodika, és február 28-án lesz a szavazás, erről majd márciusban lesz a plenárison. Jó az, hogy a jelentéstevő, az egyik jelentéstevőkkel egyet megnézi azt, hogy mit tegyünk vele az állásorolásba, annak érdekében, hogy a maximális esélyeket eh, megvalósítsuk az Európai Parlament számára. Vagy igen, vagy nem már tudunk szavazni, tehát eh, úgy gondolom, hogy sokat fog még tárgyalni a kollégákkal jelentés készítő úr, és eh, teljes mértékben majd ki tudja fejezni az állásoralásban azt, hogy mit is gondolunk erről tehát tényleg az a legfontosabb, hogy nagyon koncentráljunk erre az állásolásra. Mindenkinek köszönöm szépen ezt a vitát, és már rá is térjünk a következő napirendi pontunkra, ez is egy légi megállapodás, mégpedig az, ész, az USA északi szomszédaival, Kanadával, Tikau asszony kapja meg a szót. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés, amiről most beszélünk, az Európai Unió és Kanada közötti légi közlekedési megállapodása vonatkozik. Ez egy keretegyezmény, méghozzá egy nagyon jó keretegyezmény. Mert a kitételei nagyon kiegyensúlyozottak, és mind a két oldal ugyanazokat a jogokat élvezi. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy mielőtt ez az egyezmény megszületett volna, 19 kétoldalú megállapodás született. 2002-ben az Európai Bizottság kihirdette, hogy ezeknek a kétoldalú megállapodásoknak egy része nem kompatibilis a közösségi joggal. Ezért döntöttek úgy a tagállamok, hogy egy globális légiközlekedési megállapodást kötnek, amely kompatibilis a közösségi joggal. A cél az, hogy egy nyílt légteret teremtsünk Kanada és EU között, ez egy egységes piacot teremtene a két partner között, és az európai és kanadai légitársaságok korlátozások nélkül ajánlhatnák fel egymás szolgáltatásait, még a hazai piacokon is mindkét fél részéről. Lépésenként kerül bevezetésre ez a megállapodás, leszögezi, hogy nem lehet a kezdetektől kezdve teljesen nyíltá tenni a piacot. Négy lépés lesz. Az első lépésben 25%-ra kell visszaszorítani a külföldi tulajdonú légitársaságot, második fázis 50%, harmadik fázis mikor egymás piacain új légitársaságokkal operálhatnak ezek az országok. Negyedik fázis teljes működtetési jogot jelent majd. Szeretném hangsúlyozni, hogy lassanként kell bevezetni ezeket a jogokat, és figyelembe veszi a megállapodás biztonsági aspektusokat, fogyasztói jogokat, a légiközlekedési irányítást. Mindkét oldal együtt fog működni annak érdekében, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje. További tárgyalások lesznek majd a légi utasok jogait és a kártérítési jogokat illetően, annak érdekében, hogyha megtakadják egy utastól, hogy felszálljon a repülőre, kártérítést kaphasson. Szeretném elmondani, hogy bár ez az egyezmény a piaci hozzáférést illetően nagyra törőbb, mint az EU-USA egyezmény, kevésbé egyértelmű a társadalmi dimenziót illetően. Ezért nagyon fontos, hogy a bizottság megkérje a közös bizottságot, hogy éljenek a nemzetközi, vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a társadalmi jogokra vonatkozóan. Köszönöm, ez egy nagyon jó megállapodás, amivel mindenki támogatja. Köszönöm. Na, szép dank Én is nagyon köszönöm azt a nagyon tömör és rövid bevezetőjét. Gross úr lesz az első, aki hozzászól árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A jelentés készítőjének szeretnék köszönetet mondani ezért a tervezetért, ezért az ajánlás tervezetért. Ez már szinte mindent elmond, amelyet elmondhatunk erről a megállapodásról. Szeretném megegyezni azt, hogy az a megállapodás igazából példaértékű lehet a többi megállapodás szempontjából is, például az USA-val kötöndő megállapodás szempontjából is, hiszen ez érdekes lépéseket tartalmaz, és a negyedik fázis, hogyha jól olvastam, ott már a kabotástól sem félnek, tehát teljes mértékben megnyitják a piacot, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy itt is és ott is nehogy nem csak befektetéseket valósítsanak meg, hanem együtt is dolgozzanak. A szociális ügyekben ezeket a megjegyzéseket én is osztom, ugyanígy, mint a biztonság aspektusával kapcsolatos megjegyzéseket. A jelentésben az áll, hogy a jelenlegi biztonsági standardok alapján ellenőrizni kell ezeket, mert azért is, mert erre szükség van, másrészt azért is, mert hogy a következő lépést megtegyük, vagy a kölcsönös elismerést elérjük, ahhoz egyfajta egyszerűsítésére van szükség ennek az együttműködésnek, és a felhasználók, illetve a haszonélvezői számára is szükség van egy ilyenfajta felülvizsgálatra. Nem csak a repülés területi lenne ez jó, hanem más területeken is, hogy jó lenne az, hogy elismernénk a kölcsönös standardokat, mert így megkönnyíteni ez az életünket. Összességében együtt egyetértek a javaslatokkal, és abból indulok ki, hogy ebben a formában ezt el is lehet fogadni. Dank, kollega Mar- Köszönöm szépen Meissner kollega következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen eh, Tikau asszonynak, és eh, összességében nem is kell sok mindent elmondani, mert ha mindent elmondtunk, minden döntő fontosságú dolog benne van ebben a dokumentumban, koronával kapcsolatban sokkal jobb a megállapodás, mint az USA-val. Igazából ez egyfajta minta lehetne minden további megállapodás számára. Jó lenne, hogyha az USA-val is ez lehetne, hogy ez lenne az első lépés, ez meg a másik, és kapnánk egy perspektívát. Ez egy nagyon jó dokumentum, meg fogjuk szavazni. Köszönöm szépen, Lichtenberg asszony. Általában véve egyetértek, csatlakozom ez a megállapodás tényleg kiegyensúlyozott tabb, mint az USA-val kötött, de európaiként az állampolgárok felé jeleznünk kell, hogy mi egyenlő felekként állunk szemben, nem úr és szolgaként, és nem róka és nyúlként, mint bizonyos más megállapodásban. Számomra nagyon fontos a biztonsági kérdésekben való együttműködés. Ez főleg a szociális kérdésekre igaz. Szerintem ezeket még nem tárgyaltuk le kellőképpen. Általában véve ez a megállapodás nagyon jó munka alapot képez a következő lépésekre. Prima, dank u wel. En dan nu de... Kitűnő, köszönöm szépen. Most pedig um, a Kanada delegáció képviselője Bradburn úr. Um, köszönöm, elnök úr. Említeni is akartam, hogy beszélhetek a kanadai delegáció elnökeként is, és a legtöbb kollégámmal egyetértek hogy kisebb problémákat látunk ezzel a megállapodással kapcsolatban. Nem is akarok ezekre itt kitérni, mert úgy gondolom, hogy ez a vita és a korábbiak is rámutatott arra, hogy szélesebb összefüggésben az egyetlen dolog, amit az Európai Bizottság még fenntart, az az, hogy a parlamentnek kell itt ezt továbbvinnie, és nincs más dolga sem, hogy ráüsse a bélyegzőt a létrejött megállapodásba. Pedig nekünk házként itt gondoskodnunk kell arról, hogy ez a megállapodás tükröztesse azokat a megfontolásokat, amelyeket magunk tettünk. És számos ilyen megállapodás van, ahol kezdetől végig figyelembe kell vennünk. És a SWIFT példájából lehet kiindulni, amikor azt mondjuk, hogy ha hogyha a bizottság nem akarja, hogy ez ismétlődjön újra és újra, akkor a jelenház tárgyalási felhatalmazását kell tudnia fenntartani, és ez vonatkozik az összes légi szolgáltatási megállapodásra. Ezzel együtt szeretném üdvözölni ezt a megállapodást, pozitívnak értékelve ezt, és a jelenlegi tárgyalások láttán, amelyek a szakmában zajlik, Európa és Kanada között gazdasági, illetve kereskedelmi területen is. Azt hiszem, hogy ezek a megállapodások nem elszigetelten születnek meg a tárgyalások során, hanem az általános kereskedelmi kapcsolatok bővítése felé is elfelezetnek Kanada és Európa között. Egy van egy konkrét felvetésem, eh, amelyre talán eh, érintőleg utaltak már a hozzászólók, és fontosnak tartom nevezetesen az eh, egyszeri védelmi ellenőrzés kérdése. Ebben az összefüggésben nem lehet csupán Kanadát kiemelnünk, elszigetelve másoktól, miután az Európával Kanadába ilyen irányuló forgalom nem egyszer amerikai leszállással zajlik. És eh, a tranzit helyzet Európa és Kanada eh, között az Egyesült Államok közbejöttével még felveti ezt a problémát. És eh, nem lehet ezt a háromszöget kihagyni, mert ha Torontóba megy, akkor vagy Montrealba, akkor ha Washingtonon, Bostonon átrepül az ember, akkor ezt az integrált biztonsági rendszert ejtenünk kell, és a cél az kell, hogy legyen, hogy tényleg egy ilyen egyablakos ügyintézés révén bonyolódhasson le minden biztonsági ellenőrzés. Tehát ebben a megállapodásban ez nem csupán a biztonsági kérdéseket illeti, hanem általában a piacnyitás általános megfontolására is eh, eh, vonatkozik. Tehát emiatt mondom azt, hogy eh, Kanadát nem lehet elszigetelten vizsgálni Észak-Amerika egészétől. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. Egyetemű kérdések érkeztek így az Európai Bizottsághoz, és szeretném meghallgatni az önök véleményét erről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Tikao asszonynak ezért a jelentését, és a, azért, hogy pozitívan ítelte meg ezt a megállapodást. Ahogy látom, összességében a szakbizottság is úgy gondolja, így gondolja ezt, és ez a megállapodás valószínűleg, sőt, egészen biztosan a lehető legjobb megalapodás, amelyet ez elértünk. Krus úrnak igaza van, ez példaértékű lehet. Azt szeretnénk, hogyha minden megalapodást a kanadai modell alapján hozzunk létre, azonban ez nem mindig lehetséges. Ebben a megállapodásban ez a megállapodás már most megmutatta az előnyeit, a 25%-ról 49%-ra történő külföldi részvény arányokra való áttérés Kanadában. Kanadában ez már megtörtént, tehát van egy jogszabály erre, vannak ezen kívül még átmeneti rendelkezések is. Most jelenleg a kettes fázisban tartunk, tehát új közlekedési jogokat is lehet megszerezni. Tehát a dinamika már megindult, és ez természetesen örvendetes. Azonban van egy pont, ez igaz, ahol még nem sikerült eléggé előrelépnünk, ez pedig a megállapodás 19-es pontja, ahol a foglalkoztatásról van szó. Ehhez tudni kell, hogy a tárgyalások erről a pontról nagyon nehezek voltak, kanadai részről óriási ellenállást lehetett látni. Végezetül csak elfogadták ezt, és biztosítottam önöket arról, hogyha szükség lesz rá, mindig is hivatkozni fogunk erre a pontra a megállapodásban. A többi pontot nem szeretném megemlíteni, Tikao hogy mindegyiket megemlítette, megemlítette. A többi területen óriási előrelépést értünk el. Amit Bradburn és úr és mások is említettek, a veszélyek elhárítását illetően. Itt is történtek kézzelfogható eredmények, előrelépések. A kanadai, illetve az európai hatóságok egy, egy ablakos biztonsági megoldást irányoztak elő, ami Kanadát illeti azonban, itt ez az ellen benne van, és ez, ez már egy előrelépés. Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani a bizottság részéről, és Tikau asszonynak még egyszer köszönetet mondanék a jelentéséért. Elnök, köszönöm szépen a válaszát. Tikau asszony megkapja a végső szót. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, akik hozzászóltak. Úgy gondolom, ez egy például szolgáló megállapodás, amely modell lehet más az EU és harmadik felek között létrehozandó megállapodásnak. Köszönöm a támogatásukat. Köszönöm szépen. Itt is, akár csak a többi megállapodás esetén érvényes az, hogy igent vagy nem tudunk erre mondani, de állásolást is készíthetünk. Február másodikáig lehet a módosítókat benyújtani. Ezután február 28-án szavazzunk erről a szakbizottságban, és a plenárison pedig majd márciusban tárgyalunk erről. Köszönöm szépen Tikao asszonynak és a kollégáknak, és Tikao asszonynal folytatjuk a következő napirendi pontot is. Megállapodás Brazíliával a légi közlekedés kapcsán. Tikao asszonyi a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul uh, cu uh, Brazília... Köszönöm szépen, elnök úr. A Brazíliával létrejövő megállapodás a uh, polgári repülés biztonságára vonatkozik. Eltérő jellegű megállapodás, mint az a keret megállapodás, amelyről az imént volt szó. Ez a megállapodás Brazíliával 2010. júliusában került aláírásra, és még nem lépett hatályba. Ez a tanács döntésére vár. A megállapodás létrejöttéig Brazília kétoldalú kapcsolatokkal és megállapodásokkal rendelkezik, azonban csupán hat EU tagállammal kötött ilyet a termék tanúsítás vonatkozásában. Ezek a jelen megállapodás hatályba léptével hatályukat vesztik, ami a, az légi alkalmasság területén a tanúsítási megállapítás a kölcsönös elfogadását fogja jelenteni. Van mód a módosításra, a megállapodás mellékleteinek módosításával a jövőben. Szeretném kérni a bizottságtól, hogy folyamatosan tájékoztassák a parlamentet a legfontosabb változtatásokról. A megállapodás fő célja, hogy a szolgálatokat egységesítsék, és a lehetőség szerint visszaszorítsák a kétszeres tanúsítást, a fölösleges átfedéseket a e, különbségek fennállása esetén, és hogy a e, tanúsítványokat e, kölcsönösen elfogadja a két megállapodást kötő fél. A megállapodás a kölcsönös bizalman alapul a partnerek között, és kötelezettségeket ró és együttműködési módszereket ír elő a partnerek számára. Tehát a termékengedélyek, illetve a tanúsítások duplikálására ma már nem lesz szükség, az exportáló hatóságnak nem kell megismételnie korábban már elvégzett termékengedélyezéseket. A légi alkalmasság, illetve a karbantartás területén. Végezetül szeretném megállapítani, hogy a szükséges rugalmasságról gondoskodtunk, hogy azonnal lehessen reagálni, hogyha a biztonsági problémák bukkannának fel és úgy gondolom, hogy ez a megállapodás mind az európai, mind a brazil cégek számára előnyöket jelent, mert lerövidíti és egyszerűsíti a e, termékengedélyezést, illetve a tanúsításokat a kölcsönösen elfogadott termékek vonatkozásában, illetve az ilyen megállapítások e, kölcsönös elfogadása területén. Köszönöm szépen, elnök úr, és érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait. Tigo, hartelijk dank. Nagyon szépen köszönöm Tikau asszonynak, köszönöm a munkáját is, és köszönöm azt az összefogottságát, összefogottságot is, amelyel ezt elénk tárta. Most a frakció képviselői kapják meg a szót. Gondolom, hogy maximálisan három perc mindenkinek elegendő lesz. Az EPP-vel e, e, kezdjük a sort. Dankjewel, eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Goedemorgen.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 Tudjuk, hogy az elmúlt években problémák merültek fel, de most új lehetőségek merültek fel. Igen. Híveskednek. Úgy, úgy tűnik, hogy megint nem működik a tolmácsolás. Most csak nálam nem, vagy senkinél sem. nincs portugál te zijn dat er geen Portugees is. Úgy tűnik, hogy portugálul uh, nem jön a tolmácsolás, nem tudom, ez technikailag mit jelent. Hollandul mondjam, kérdezi a portugál képviselő. <laughs> Beste mensen, we hebben een probleem. Kedves kollégák, hogyha portugálul beszél, akkor sajnos azt nem lehet lefordítani, attól tartok. Szinte nem ismerem ne, nem is megkérdezni, ön tökéletesen beszélt az imént hollandul, tehát hogyha hollandul meg tudná tartani a beszédét, hát ezt ó, nagyra értékelném, mert úgy tűnik, hogy most nem működik. Az angol uh, tolmácsolás a portugálból érkezik, tehát lehet, hogy... Uh, Ik zie de, de tolken op verschillende manieren zeggen, dat kan. A tolmácsok lázzák a fejüket, látom. Most uh, úgy tűnik, hogy egy kis nyelv probléma van, de azért mégis lendüljünk ezen túl és azt kérem, hogy angolul, tehát persze hollandul a legtökéletesebb, de hálás lennék, hogyha angolul tenném meg. Continue in Dutch. Ha tudnám, akkor hollandul folytatnám, csak sajnos alig tudok néhány szót, de akkor angolul folytatom. De hagyd mondjam el, hogy mivel portugál vagyok, azt hiszem, hogy elfogadhatatlan, hogy ne az anyanyelvemen beszéljek. And I would uh, thank the services of the Commission in order in, in the future. És a jövőben ezt nem tartom elfogadhatónak. Nem én vagyok az egyetlen portugál ebben a szakbizottságban, és szeretném, hogyha följegyeznek a tiltakozásomat. Elnök, Rögtön beavatkozom, hogy őszben teljes mértékben egyetértek. Nem tudom, hogy ez miért okoz fennakadást. Official statement, I agree. De hivatalos nyilatkozatban nyoma marad ennek. Én sem értem, hogy mi a probléma. De tessék. Jó, tehát majd akkor a jövőre megtanulok a, ö, hollandul, és majd hollandul csinálom. De mindegy annak érdekében, hogy rövid legyek, mert nagyon fontos az idő tényező. Csak a következőt mondom. Tikau asszony, köszönöm szépen, nagyon csodálatos munkát végzett. Egy nagyon fontos pont az, hogy mint Brazília, mint az EU számára nagyon hasznos ez a megállapodás, elmondhatom, hogy a brazil nagykövettel vacsoráztam tegnap, és két dologra mutatott rá először is. Az Európai Unió és a Mercosur között folynak a tárgyalások, másodszorban pedig a polgári légi közlekedési egyezmény a parlament rábólításától függ. Én úgy gondolom, hogy ez az EU hasznára lesz, hiszen Brazília nem csak a tizedik legfontosabb gazdaság a világon, hanem ugyanakkor a tizedik legfontosabb partner az Európai Unió számára is. Ennek a megállapodásnak több olyan pontja van, aki, ami mindenki hasznára lesz, a polgári közlekedési biztonságot illetően, elismeri a jóváhagyásokat, a bizonyítványokat, fokozza majd a kölcsönös bizalmat az EU és Brazília között, és úgy gondolom, hogy jól tükrözi az Európai Unióban uralkodó rendszert. Eljárási szempontból sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Parlament csak nagyon későn kapcsolódott be ebbe az eljárásba, és kérném az Európai Parlamentet, hogy bólincsanak rá erre a megállapodásra, mert nagyon fontos mindkét fél számára. Köszönöm szépen, és köszönöm a megértését is, hogy nem az anyanyelvén szólt hozzá végül. Rendben, akkor én pedig, mivel olyan sok technikai nehézség van, most uh, hozzászólnék. tika asszony, nagyon jó a megállapodás, azért, hogy a tanács is rá bólinthasson, segíti a brazil kereskedelmi kapcsolatokat is, és a biztonságot is, és gondolom mindenki egyetért. Elnök, rendben, akkor ez egy nagyon jó hozzájárulás kitűnő, kitűnő hozzászólás. Talán még kávészünet is lehet. Nekem is lenne egy rövid kérdésem. Brazíliában biztonsági problémák is felmerültek. Nem az utas átvilágítás szempontjából, hanem maga a repülés biztonsága szempontjából. És szeretem feltenni a kérdést, hogy ezt véglegesen felszámoltuk-e, hiszen erről tudnunk kell, mielőtt tovább haladunk. Elnök, köszönöm szépen, akkor feljegyeztük ezt a kérdést. Remélem, a, biztos, a bizonyság is feljegyezte. Igen, még, még hozzászás? Röviden szeretném csupán megköszönni az előadó kitűnő munkáját. E, minden itt elhangzott kérdéssel egyetértek. Azt hiszem, hogy a kulcs fontosságú e, kérdés itt a e, repülés biztonságának javítása volt, és Brazília jelentős gazdaság lévén fontos, hogy létrejöjjön ez. Tehát egyetértek az előadónak a vonatkozó véleményével. Köszönöm. Köszönöm, a bizottsághoz fordulhatunk. Lichtenberger asszony kérdéseire is kérem kitérni. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer köszönetet mondok Tika asszonynak a jelentésért és az által levont következtetésekért. A bizottság örömmel nyugtázza, hogy ugyanolyan következtetésre jutott, mint a kanadai megállapodás kérdésében a biztonság ügyében, és én értem is, hogy a bizottság tagjai miért vetik föl biztonsági kérdéseket. Konszenzus alakul ki megállapodás kérdésében. Mint az Egyesült Államokkal és Kanadával létrejött számos megállapodás esetében itt is az a cél, hogy a kölcsönös elfogadását érjük el a bizonyítványoknak, tanúsítványoknak, a légi alkalmasság vizsgálatának, a termékengedélyezésnek, a repülés technikai termékek vonatkozásában. Ezek tervezői és gyártói javára, de ugyancsak szeretnénk elérni a kölcsönös elfogadást a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó ténymegállapítások vonatkozásában, illetve a járművek üzemeltetésével kapcsolatban. A karbantartás ügyében az alkatrész karbantartásra is kiterjesztve ezt. A megállapodás révén megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy szorosan együttműködjünk Brazíliával, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy Brazília a repülőgépek előállítása területén a világ negyedik helyét foglalja el. Célszerű lenne a tanúsítványok kölcsönös elfogadásán túl egyéb területekre is kiterjeszteni az ilyen megállapodást, egyéb biztonsági területekre is, például a ö, repülő személyzet jogosítványainak kiadása, a biztonsággal összefüggő és az baleseteket követő vizsgálatokra vonatkozó megállapodásokkal, illetve a légi fuvarozók általános biztonsági kérdéseivel kapcsolatban. A jelen megállapodás lényegére vonatkozólag a tanúsítások kölcsönös elfogadásáról ez a megállapodás lehetős nagy vákumot tölt ki, miután nincs jogi kötelmet teremtő megállapodás a légibiztonság vonatkozásában Brazília és bármely EU tagállam között ma. Van néhány administratív jellegű megállapodás egyes tagállamok és Brazília között. És ami ennél újabb, 2004 óta támadt fejlemény, hogy bizonyos igazgatási megegyezés is létrejött az Európai Légi Biztonsági Ügynökség és a neki megfelelő brazil ügynökség között. A braziliai polgári repülő ügynökség az ANA között. Ennek van egy fontos következménye a légi forgalom illetve a repülés technikai termékek kereskedelme területén, ahol jelentős növekedés figyelhető meg. Fontos utalni arra, hogy az ilyen megállapodások, akár adminisztratív megállapodások révén az ügynökség és az ANAK között ma már Számos termékre vonatkozik a kölcsönös elfogadás, ahol a gyártók így megtakarításokat tudnak elérni, miután a továbbiakban már nincs szükség saját ö, tanúsítványaik kibocsátására és az ehhez szükséges vizsgálatok lefolytatására. Ez a ö, megállapodás arra szolgál, hogy valamennyi repüléstechnikai termék a jövőben ö, a kölcsönös megállapodás hatája alá kerüljön. Ez tehát költségmegtakarítással jár majd a szakma területén. A termékengedélyezés területén, és ugyancsak csökkenteni fogja a karbantartási szolgáltatások költségeit is. És ezzel válaszolnék a Lichtenberger asszony által felvetett kérdésre. A Eh, karbantartás területén kezdettől fogva azt mondtuk a braziloknak, hogy további erőfeszítésre van szükség részükről, és a eh, biztonsági ügynökség már lépett is ezen a területen a 2010. júliusában történt aláírás óta már egy eh, látogatást szervezett, és eh, a eh, karbantartási műhelyek működése területén azzal biztatnak, hogy a brazil tanúsítási rendszer pontosan megfelel az európainak. Ez a lényege ennek a megállapodásnak. Az elv világosan megjelenik magában az megállapodásban, tehát e tekintetben meg tudom nyugtatni Lichtenberger asszony. Köszönöm, elnök úr. Értékelem azt, hogy egyértelmű választ adott erre. Éveken át foglalkoztam a repüléssel a holland hatóságoknál, és tudom, hogy sok kérdést vetette ezt fel, Isten meg azt, sok kérdést tett fel, Tika asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, de a kollégáknak is. Remélem, hogy támogatják ezt a kollégák, és szeretném elmondani azt, hogy ami a karbantartást illeti, ez egy nagyon fontos része ennek a megállapodásról, hiszen itt jövőben megnyitjuk a piacot egy új keret megállapodással, és és szükség van arra, hogy ne felejtsük ezt el, hogy Brazíliának 600-al több repülőtere van, mint az egész Európai Uniónak, és ezért nagyon fontos a karbantartásról, akkor, amikor Brazíliáról beszélünk. Köszönöm szépen minden kollégának, főként Taxera kollégának, aki hajlandó volt az angol nyelvet használni a vitában, és persze Tika asszonynak is köszönöm szépen a kitűnő jelentését. És itt is vannak határideink, február 9-ig életben jutani a módosítókat, március 16-án fogunk szavazni, és májusban pedig a plenárison beszélünk majd erről. Most akkor UGS kollégára térünk rá, aki jelentés készítője számos mentesítésnek, számos ügynökséggel kapcsolatos mentesítésnek, és azt kérném a jelentés készítőjétől, hogy adjon egy kis információt nekünk. Remélem, hogy 4-5 percben össze tudja ezt a UGS úr szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok önügynökségünk van, amelyel kapcsolatban mentesítést kell végeznünk a 2009-es évre. Bizonyos esetekben problémák merülnek fel, vannak közös problémák is. Úgyhogy először megpróbálok egy általános áttekintést adni arról, hogy mi a közös a mentesítéseket illetően, és aztán a specifikus problémákra térek át. Hogy kezdjem az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel. Először is köszönet jár az árnyék előadóknak. Nagyon sok eszmecserét folytattam velük, és végül ennek eredményeképpen született a mai szöveg, ami a tengerbiztonsági ügynökséget illeti. Mi úgy gondoltuk, hogy a szemvevőszék jelentését kell alapul vennünk. Ebben az éves eredményeket vették figyelembe, hogy vajon jogi szempontból rendben vannak-e, vannak-e eltérések. Általában éve nem lehet azt mondani, hogy minden tökéletes lett volna. Bizonyos esetekben a parlamentnek be kell, kell, be kell majd avatkoznia, illetve a bizottságnak is figyelmet kell fordítania rá. Az első dolog, az, hogy 2009-ben az ügynökség millió 335 ezer eurót kapott, és 48 milliót költött el. Tehát többet költöttek, mint amennyi a bevételük volt, de hát ismertek az okok, nem tartják tiszteletben az éves naptári elszámolási ritmust. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban az ügynökség gyakorlatilag nem túl fegyelmezett költségvetési szempontból, például az egyes fejezetek közötti átutalásoknál, <clears throat> illetve kifizetéseknél. Minden esetre azért pozitív az, hogy az ügynökség elkötelezte magát, hogy szigorúbb ellenőrzést és tervezési folyamatot tart szem előtt. Ez a feladatunk, hogy ezt ellenőrizzük jövőre. mert nem szabad őket ellenőrzés nélkül hagyni, az elkötelezettségeiket ellenőriznünk kell, hogy betartják-e. Vannak bizonyos elvek, mint például az átláthatóság, vagy a diszkrimináció elkerülése, amit mindenkinek tiszteletben kell tartania. Az ügynökség azt mondja, hogy a közbeszerzési eljárásai megfelelnek a pénzügyi szabályzatoknak. Felszólítjuk az ügynökséget, hogy a fő teljesítmény indikátorait jobban dolgozza ki, azonban van egy nagyon komoly problémánk. Nevezetesen a személyzet felvételével kapcsolatban. Általában véve ezek az eljárások az ügynökségnél nem átláthatóak, és nem korrektek. Emlékeztetnünk kell a tengerbiztonsági ügynökséget arra, hogy az alkalmazottakat átlátható és nem diszkriminatív úton kell felvenniük. Ennek ellenére, a problémák ellenére a számvevőszéknek az a nézete, hogy a számlái és egyenlege rendben vannak az ügynökségnek, úgyhogy a mi véleményünk az, hogy a felelős biztos, bizottság biztosítsa az ügynökség mentesítését. Hartstikke, köszönöm szépen. Szerintem gyorsan átmentünk a többi ügynökségen, és szerintem mindent együtt kellene most megvitatnunk. Benissimo, procedo allora insieme, procediamo quindi con... Rendben, akkor együtt csináljuk ezt meg, és eh, akkor most a repülésbiztonsági ügynökség eh, következik. A számozőszék úgy gondolja, hogy eh, megbízhatóak a számlák, és minden szabályszerűen történik. 31 millió 500 ezer euró a előirányzat, illetve a precedente. És 29 millió pedig a kifizetési előirányzat. Szeretném megidézni azt, hogy itt is van egy különbség a kifizetések között. Itt van egyfajta éves jellege a kifizetéseknek, viszont nőtt a költségvetés, olyan a költségvetési struktúra, amely csak eredményorientált, és ez ahhoz vezet, hogy átláthatóbb a helyzet, és sokkal jobb az eredményorientáltság is. Szeretném kiemelni azt is a jelentésben, illetve a szemövőszék jelentéséből, hogy néhány személyzeti felvételi eljárást nem igazán dokumentáltak megfelelő módon. Nos, ezt figyelembe vettük, és biztosítottak bennünket arról, hogy az elmúlt év májusáig a meghatározott küszöbök, küszöbök a felvételi eljárása során alkalmazásra kerültek. Itt is azt kérem jelentéstevőként, hogy adjuk meg a mentesítést ennek az ügynökségnek. Ez volt a második ügynökség, most a harmadik ügynökség következik, az Európai Vasúti Ügynökség. A számvevőszék úgy véli, hogy eh, az alapvető eljárások szabályszerűek és jogszerűek voltak. Hozzá kell azt tenni, hogy ez az ügynökség természetesen egy kicsit problémásabb helyzetben van, mint a többi ügynökség. Itt is eh, volt eh, gond az éves ad un miglioramento si az éves lezárásokkal. Ez ahhoz vezetett, hogy nem sikerült még megoldani a problémát, nincs megfelelő eljárás ahhoz, hogy itt megfelelő módon javítani lehessen a helyzeten. Ezen kívül a közbeszerzés során is voltak késlekedések, és az is előfordult, hogy meg kell változtatni a munka programot. Az utolsó pont egy politikai jellegű pont, de mégis nagyon jelentős. A számövőszék azt is kiemelte, hogy Az ügynökség válaszai a kifogások pontokra eléggé homályosak voltak, és nem voltak kielégítőek. Ezt a szövegben is feltüntettem. Voltak hiányosságok, nem volt megfelelő regisztrációs rendszer. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ennek az ünnepségnek két székhelye van, és lehet, hogy ez is az oka annak, hogy ilyenfajta nehézségek adódtak. Egyfajta javítás, javulást meg lehet figyelni a számlák regisztrálása kapcsán, és az ügynökség sokat tett azért, hogy egy központi regisztrációját elérje 2010. szeptemberétől a számláknak, ez már egy pozitív fejlemény. Vannak további negatív aspektusok is, ami például a eh, eh, dei costi aggiuntivi. Ami a nyilvántartást illeti, vagy a leltárt illet itt is szükség van erőfeszítésekre, azért fordulhatott ez elő, mert két székhelye van az ügynökségnek. Ezek politikai jellegű értékelés el lehet végezni, de ezt a kollégákra, illetve a parlamentre hagyom majd. Volt még probléma a személyzeti szabályzat betartásával is, illetve voltak vissza menőleges módosításokkal is. A számvevőszék felszólította az ügynökséget arra, hogy jogosult, az nem jogosult kifizetéseket szüntesse meg, és talán még egy percben tehetnék egy általános megjegyzést, ami minden ügynökségre vonatkozik. Az Európai Parlament növekvő erejével láthatjuk azt, hogy vannak gondok a határidők betartásával, és emiatt adottaknak nehézségek, vannak nemzeti szervek is, amelyek azt mondják, hogy így akár a hogy, hogy így az, az, ezek a szervek is sérülnek bizonyos személyek eh, miatt. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával, hogy az Európai Unió alapai nem eh, szenvedjék meg esetlegesen a személyzet hiányosságait. Sokkal jobb szabályokra van szükség az európai intézményekben ezen a területen. Úgy vélem, hogy eh, megfelelő formában kell megvizsgálnunk ezt a kérdést, hiszen egyre inkább fontosabbá válik ez. Hogyha azt szeretnénk, hogy fenntartsuk az európai közvélemény bizalmát, illetve a nemzetközi szervezetek bizalmát, hiszen az Európai Unió mindig azt mondja, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennie a tagállamoknak, de hát magának az Európai Uniónak is hatékonyá kell válnia. Szeretnék néhány szót még szólni a Cezárról, a Cezár közös vállalásról. Ennek pozitív értékeléséről kell először is megemlékeznem, amely a számvevőszék részéről készült. Jogszerű és szabályos a pénzügyi gazdálkodása. Azon nehézségek ellenére, amelyekkel az ügynökségek küzdenek a kezdet szakaszában, végre kell hajtaniuk azokat a rendeleteket, amelyeket csak 2008. decemberében fogadtak el, azt a rendeletet. Tehát le kell szögeznünk, hogy különleges helyzetű ügynökségről van szó, amely az állami és a magán szervek együttműködésén alapul. Arra kell törekedni, hogy az ilyen ügynökségi tevékenység minden területen pozitív értékelést kapjon a számvevőszéktől. Mindez azonban nem változtat azon a helyzeten, hogy 86 millió 800 ezer eurós készpénz készlettel rendelkezik az év zártárásakor ez az ügynökség, ami az évenkéntiségi elvek sérelmét jelenti. Ez tehát azt jelenti, hogy az ügynökség számára hozzáférhetővé tett eszközöket nem használták föl arra a célra, amelyre szolgáltak, és amelyre a parlament szánta azokat. Azonban minden esetre kimondhatjuk, hogy jól lehet a számvevőszék megfogalmazott ilyen észrevételeket a belső ellenőrzés vonatkozásában is. Ezeket figyelembe vették. Az igazgatási rendszer, integrált vezetési rendszer lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló összegek rendeltetését esetről esetre pontosan meg lehessen állapítani, de ebben az esetben, mint más esetekben is, ebbe az irányba történő előrelépés történt, és emiatt az értékelés ennek az ügynökségnek az esetében pozitívabb a többinél. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatát. Nagyon érdekes hallani az összes ügynökségről a beszámolót, de mielőtt megadnám a szót a többi kollégának, van egy kérdésem és egy megjegyzésem. A kérdésem. Említett a vasúti ügynökséget. Én úgy hallottam. Lenen, of wilt u dat niet? Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Hogy voltak nem elegendő erőforrásokkal problémák. Nem tudom, hogy, hogy igaz, igaz ez? Tehát nem tudom, akarja tisztázza ezt, hogy a vasúti ügynökség is mentesítést kapjon? Úgy tűnik, hogy ez a legproblémásabb. Egy kicsit megmagyarázná? Szép, Presidente. La conclusione... Igen, köszönöm, elnök úr. A végkövetkeztetés az, hogy meg kell adnunk a mentesítést, miután összességében vizsgálva jó lehet a számvevőszék kimondja, hogy vannak fogyatékosságok. Az elszámolások, a pénzügyi kimutatások jog, jogszerűek és szabályosak. Eh, hogyha mi felmérést végzünk, amely egy kicsit túl eh, megy a pénzügyi kimutatások vizsgálatán, eh, és analitikus számlaelemzést végzünk, akkor megállapíthatók ezek a fogyatékosságok, de alapjában úgy érezzük, hogy politikai vonatkozásban helyi szinten jelentkező problémákról van szó csupán, és helyesebb, hogyha ezek az ügynökségek nem két különböző helyen működnek, jobb, hogyha pozitív értékelést adunk. Technikai szempontból erre kell koncentrálnunk, és ezt kell ismertetnünk a közvéleménnyel, illetve a parlament egészével, mert különben azt lehet mondani, hogy a negatív helyzettel összejátszunk, elfogadva a feltárt fogyatékosságokat. De úgy gondolom, hogy ez nem elegendő annak megtagadására, hogy a költségvetés végrehajtását elfogad, dotnak tekintsük. Úgy gondolom ez egy utolsó lehetőség az ügynökség számára, hogy a megkövetelt javításokat végrehajtsa, és jövőre azt szeretnénk látni, hogy valamennyi észrevételünket figyelembe vették, a negatív technikai problémákat kiküszöbölték az vezetés, illetve az igazgatás területén. Szeretnénk javítani az ügynökségeink munkáját, és nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam-e a kérdését kellő részletességgel, ha nem, akkor szívesen állok további rendelkezésre. so Mr. Itala, yeah? Yes, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Együtt kezelem valamennyi ügynökséget Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő kitűnő munkájáért és a átfogó ismertetéséért. Teljes mértékben egyetértek az ügynökségekről tett megállapításaival. Egy általános hozzászólás vagy megjegyzés részünkről, amely aggodalomra ad okot, a költségvetési fegyelem kérdése azok a gyengeségek, amelyeket megállapítottak az egyes ügynökségek vonatkozásában az évenkéntiségi elv sérelmére. Igen fontos, és látnunk kell, hogy milyen átcsoportosításokra került itt sor. Például a repülésbiztonsági ügynökségnél 65%-os átvitelre került sor 2009-ről 10-re. Tehát a költségvetésük több mint fele nem került felhasználásra a tárgyévben. Tehát beszélhetünk a költségvetési fegyelem hiányáról. Azután vannak kisebb dolgok is, miként arra az előadó is kitért, a repülésbiztonsági ügynökségnél. Bizonyos nehézségek keletkeztek a felvételi eljárásokban. Tudjuk, hogy ha a média rájön az ilyen ö, ö, fogyatékosságokra, akkor abból ö, ö, ö, nagy ügyet csinál. Tehát kerülni kell az ilyen problémákat. Az utolsó dolog pedig a Cezára vonatkozott. Itt is látjuk a 86 milliós átvitelt, ami rendkívül nagy összeg, és hiányzik még az az integrált eszköz, amely ennek kiköszöbbelését szolgálná. Tehát itt sok javítani való van még. Igen, körültekintően kell eljárnunk emiatt. Vannak ezek a problémáink, politikai problémáink is, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly politikai nyomás nehezedik ránk, hogy nyírbáljuk meg az EU költségvetését, és azok az ügynökségek, amelyek még a rendelkezésekre álló források felét sem tudják felhasználni, jó például szolgálhatnak az ilyen követelések alatámasztására. Hogyan létezik az, hogy annyi pénzt kapnak, amelynek a felét sem tudják felhasználni? Tehát javítani kell ezen de összességében úgy gondolom, hogy a mentesítést eh, meg lehet adni ezeknek az ügynökségeknek, miután eh, igazán szembeötlő súlyos hiányosságokat nem tártak fel velük kapcsolatban. Köszönöm szépen, Alkadrái úr, a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, és szeretnék köszönetet mondani a kollégának a munkájáért és a jó kis tájékoztatójáért. Természetesen ismerjük az egyes problémákat, amelyeket felvetett az egyes ügyességekkel kapcsolatban. Egyetértek a következtetésekkel, vagyis azzal, hogy annak ellenére, hogy hiányosságok vannak, mégis meg kell adnunk a mentesítést. Úgy vélem, hogy az Európai Vasúti Uniós nem nagyobbak a problémák, de a kérdés az az, hogy mik ennek az okai, és lehet, hogy tényleg az a helyzet, hogy eh, rendszeresen eh, kell új illetékességet adnunk nekik, de eh, nem adjuk meg a szükséges eszközöket ehhez. Ez a mi hibánk akkor, a parlament hibája, a bizottság, a tanács hibája ez, hiszen nem sikerül azt mondanunk, hogy nem sikerül a, az új feladatok mellé új eszközöket is adni. Úgy vélem, hogy ezt mecsere lenne szükség az Európai Vasat Ügynökséggel, és nem csak az illetékességek kiigazításáról, a végrehajtásról kellene beszélni, hanem beszélni kellene a működésről és a meglévő problémákról és Ennyit szerettem volna elmondani ebben a pillanatban. Köszönöm. Mrs. Durant, do you want to... Durant asszony szeretne hozzászólni? Nem, akkor Foster asszonyt kérem meg először az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is. Nagyon átfogó magyarázatot kaptunk. Azt hiszem, hogy az egésznek az a lényege, általában véve, hogy a parlament támogatta, hogy ezek az ügynökségek létrejöjjenek. Pontosan azért, hogy hatékonyabbak legyenek, mint a jelenlegi rendszer, vagyis a nemzeti megoldások, költséghatékonyak, tehát kevesebbe kerülnek, úgy tűnik, és átláthatóbbak lesznek. Most pedig pont azt látjuk, hogy nem egészen így van. amikor az ünnepségeket felállítják, nem túl fair kritizálni őket, mert néhány évbe beletelik, amik beindulnak, legtöbben ezt elfogadjuk, de az IASZ-ával kapcsolatban, a légibiztonsági ügynökséggel kapcsolatban, nagyon sokat hallunk róluk, mindenki tartsa észben, hogy nem csak az EU finanszírozza ezt az ügynökséget, hanem maga az ipar is, és a légitársaságok. Úgyhogy elvárhatnánk tőlük, hogy az ügynökség által nyújtható legjobb eredményeket prezentálják. Általában véve a raportőr említette az alkalmazottak kiválasztási eljárását. Tudjuk, hogy egyre több alkalmazottjuk van, egyre több szabályuk, és gyakorlatilag ez egy politikai változás, ahol nem csak légibiztonsági ügynökségként, hanem politikai döntéshozóként működnek, és megvan a saját agendájuk, ez nem egy környezetvédelmi ügynökség, nekik a légi biztonságról kell döntéseket hozniuk. Azt hiszem, hogy erre jó lenne, ha emlékeztetnénk őket. Most pedig a Cezár programról. Azt hiszem, általában véve mi ebben a szakbizottságban azt szeretnénk, hogyha a Cezár jól működne pont azért hozták létre, mindent azért hozunk létre, hogy hatékony legyen, és természetesen mentesítést fogunk biztosítani számunkra, de innen a bizottságból az az üzeneték, ha akarják a finanszírozást, csináljanak is valamit, dolgozzanak, azt hiszem, hogy minden ügynökségnek ezt az üzenetet kellene küldenünk. Jobban kell figyelembe vennünk, és jobb eredményeket várunk az év végére. Köszönöm, Tyrlan asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó köszönöm neki, de fülhallgató nélkül nem hallottam az összes véleményt, tehát én is támogatom, hogy mindenki kapja meg a mentesítést, de azért lenne néhány megjegyzésem. Egyetértek az ön megjegyzéseivel, ami pedig a többit, illeti Gross urat várom, hogy mit mond. Köszönöm szépen. Van úr. És akkor végre formálisan is köszönetet mondhatok, hogy betöltötte az elnöki posztot. Amíg elmentem a légibiztonsági konferenciára, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Már Foster asszonyjal beszéltünk a mentesítésről. Igazából nem tudunk sokat hozzá fűzni ahhoz, amit elmondott Ugász kolléga a most egyenséggel kapcsolatban képítettek egyfajta feljegyzést, egyfajta jegyzéket. Én ezt nem tartom elegendőnek, láttam Ugriász úr tervezetét is. Én azért kritikailag nézném ezt meg, mert elég keveset teljesítettek, úgy gondolom, hogy itt még szükség van egy kis munkára, hogy a módosítókat megvitassuk, illetve elkészítsük. Elnök, köszönöm szépen. Riké úr következik. Just un petit mot euh, sur l'agence ferroviaire, pour être honnête. Csak egy megjegyzést a vasúti ügynökséggel kapcsolatban. Őszintén szólva, el kell mondanom, hogy a városra vonatkozik, amelynek a polgármestere vagyok, tehát személyes érintettség címén is szólok. Néhány megállapítás, amelyet az előadó tett, nehézségekre vonatkozott, amelyekkel szembesül a vasúti ügynökség. 25 ország, 25 különböző rendszerével kell együttműködnünk igen eltérő érdekek területén. Ennek két következménye is van. Az egyik az, hogy minden héten, minden hónapban túl kell lépni az ember felhatalmazási körén, különféle érdekek ütköznek, történnek váratlan események, balesetek, ezek kivizsgálására van szükség, más országok jár, járására kell intézkedni, stb. Tehát ilyenkor természetesen megpróbálják a lehető legjobb vasúti szakembereket felvenni, akik az egyes országok sok területen kiigazodnak. Tehát ebből adódhatnak ilyen nehézségek. És ahogyan mondtam, csupán egy központja van ennek az ügynökségnek, egy központi hivatala, és ahhoz, hogy a költségei ne lépjenek túl bizonyos határokat. Franciaország anyagilag is támogatta, kétharmadát átvállalva a bérleti díjnak. Tehát Lille-ben működik ez a központi hivatal, és ha megnézzük a bérleti díjakat, akkor látjuk, hogy ez lényegesen alacsonyabb szintű ezen ügynökség esetében, mint más ügynökségeknél. Jó, a Bonucci urat kérem a bizottság részéről szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. Csupán két pontot emelnék ki. Az egyik a az ügynökségek pénzügyi nyilvántartásában az évenkéntiség elve. Ma másik pedig a felvételi eljárás, különös tekintettel azokra a megjegyzésekre, amelyeket úgy úgy tett ami a költségvetés évenkéntiségét illeti, különbséget kell tennünk a kifizetések, illetve a kötelezettségvállalások között. A jogi kötelezettségvállalás más, mint a tényleges kifizetés. Összefoglalóan a számvevőszék megjegyzése arra vonatkozott, hogy az ügynökségek különösen 2008-ban és 2009-ben a gazdasági válság talaján átvitték a rendelkezésükre álló hitelállomány egy részét a soron következő évre, nem illegális, nem átláthatatlan jelenségre hívja fel a figyelmet, ami a e, felvételi eljárás módszertanát illeti, e, biztosíthatom a jelen bizottságot arról, hogy az ENSA e, ügynökséggel kapcsolatban tett megjegyzés, hogy nincs belső személyzeti bizottság, arra vezethető vissza, hogy ezt a bizottságot még nem hívták életre az adott pillanatban. Ma már ez a személyzeti bizottság felállt és működik, meg van szervezve, és a belső személyzeti ügynökség működik. Az EASA vonatkozásában a felvételi eljárás inkább arra vezethető vissza, hogy nehéz olyan szakembereket találni, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek. Ebből támadnak az ügynökség nehézségei és az elhangzottak alapján világos, hogy problémákkal szembesülnek, mert az emberek csupán néhány esztendőt kötnek náluk, nem hosszabbítanak, és nem könnyű Valencienben munkát vállaló, megfelelően felkészült szakembereket találni, miután ez az ügynökség Valencienben működik. Tehát itt nehézségek vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Banucsi úr. Biztos vagyok abban, hogy Valencián csoda szép város, ott nagyon kellemesen lehet élni. Jó, akkor a menetrend, amelyet az UBS jelentéssel kapcsolatban kitűzhetünk. Február 1-i módosító benyújtás szavazás a bizottságban február 28-án, a 28, március 28-án a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, és ezt követi majd a plenáris beterjesztés. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk az Európai Bizottsággal kapcsolatos mentesítés. Gross René a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2009-es költségvetés mentesítéséről van szó, a kötelezettségvallási előirányítós irányzatokról beszélünk két pontban, és szeretnék arra utalni, amit már korábban közöltek. Nem kell ezt mindig hibának tekinteni azt, hogyha az évenkéntességi elv nem teljesül, hiszen eh, ez a százszerzelékos teljesítéstől függ, és eh, mindenfajta eh, kifizetési kötelezettséget valóra váltottak volna, akkor valósult volna ez meg, tehát a költségvetés értelmében ez egy egyértelműség. Természetesen akkor lehet csak erről beszélni, hogyha az egész folyamat átlátható. Meg kell állapítani azt is, hogy a közlekedés összegeit illetően, főként a nagy része a költségvetésnek a TEN-be megy, a, a transzeurópai hálózatokba, és itt 100%-os volt a felhasználás, itt 939 hát volt a kötelezettségvállalási előirányzat, a kifizetési előirányzat pedig ennél alacsonyabb volt. Úgy gondolom, hogy a 100%-os kihasználás abszolút jó jel. A jelentésben ismételten megemlítem az ügynökségeket, ezeket nem szeretném most még egyszer itt szóban megemlíteni. A pozitív eh, említésként a Galileót lehet eh, megemlíteni, ahol nőtt a eh, kihasználás, és van olyan hely is, ahol a sikerességet a projektnek nem lehet az eszközök növekedésével mérni. Lenne egy kérdésem is, és ez már a 2008-as költségvetés kapcsán is felmerült, ezt a bizottsághoz intézném ezt a kérdést a Marco Polo-val kapcsolatban. Ha jól emlékszem, a Marco Polo eszközei a multimodális platform kialakításához eh, való eszközöket üdvözöltük itt a szakbizottságban is, és azt láttuk, hogy a felhasználási ráták eléggé alacsonyak voltak, és a kritériumok ennél a projektnél túlságosan komplikáltak voltak, és ezért a felhasználási arány is alacsony volt. A jelentésükben most azt olvasom, hogy egy megerősödött, növekedett felhasználási ráta tapasztalható Marco Polo kapcsán, de 50%-ban a kreditek átcsoportosítására került sor. A kérdésem azt lenne, hogy hogyan történt ez és hogy ez a programon belül történt-e meg. Egy másik megjegyzés arra vonatkozik, amit itt már a szakbizottságban többször is elmondtunk, vagyis azt, hogy hogyan lehet felhasználni az eszközöket a transeurópai hálózatokban, és hogyan lehet koordinálni a regális szabizottságban. Két megjegyzésem lenne itt. Azt lehet megállapítani, hogy összességében hiányzik a koordináció. Ez egyrésztről azt jelenti, hogy azok a projektek, amelyek a strukturális alapokból vannak támogatva, illetve a kohéziós alapból támogatják, ezek nem mutatják fel az igazi európai többletértéküket. És a második dolog, ami véleményem szerint még rosszabb, az az, hogy vannak olyan eszközök, olyan pénzek, amelyeket olyan projektekre vagy finanszírozási modalitásokra javasolnak, ahol meg lehet állapítani azt, hogy a pénzügyi elemzés az előzetes szakaszban nagyon rossz volt. Ez ahhoz vezet, hogy sokkal több lesz a költség, és ezeket a költségeket nem lehet figyelembe venni. Tehát eh, a hatékony költségfelhasználásról lesz szükség. A szakbizottságnak, eh, a költségvetési, költségvetés ellenőrzési bizottságnak, a regionális szakbizottságnak is el kellene ezt mondani, vagyis azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy jobban felhasználnák az eszközöket, és jobb lenne a koordináció a regionális politikával is, hiszen a kohéziós alapokról is szó van, és eh, ezt mindenki érdekében nézzék meg. Egyrészt fontos a mobilitás, illetve az eszközök felhasználása is mindenki számára európai szinten. Utolsó megjegyzésként azt mondanám el, hogy van egy külön jelentés is a számövőszék részéről, és itt azt mondták, hogy ez egy nagyon sikeres történet volt, és jól tettük azt, hogy egy koordinátorokat határoztunk meg, mert bizonyos területeken nagyon jó szerepet játszottak. Nem csak a nagyobb projektek számára kell hidat képezni, hanem az egyes országok között is el kell érni azt, hogy ez a segítség megvalósuljon, és a befektetések a vasút területén, ezek olyan befektetések voltak, amelyek 100%-osan felhasznál, lettek felhasználva. Ennek megfelelve javaslom a mentesítést az előzetes megjegyzéseimmel, és főként azt szeretném, hogyha a Marco polo kapcsolatban a bizottság válaszolna nekem. Köszönöm. Köszönöm. Elkedrai úr? Nem? Nem. Jó, akkor Meissner asszony. Äh, Köszönöm, elnök úr. Az árnyék előadónőnk sajnos nincs itt, de megkérte, hogy képviseljem. Köszöni Gross úrnak ezt a jelentést. Általában véven egyetért ezzel. Azt is mondta, hogy Gross úr pont a legfontosabb pontokat emelte ki, a Marco Polo, hogy a jövőben hogyan birkózhatunk meg ezzel jobban. Ezen kívül, ahogy Gross úr is mondta, szükség van jobb koordinációra a közlekedéspolitika területén, a távoleső területeket illetően. Ezen kívül Kallas biztos úr és Hán biztos úr már ö, munkálkodnak ezen, de jobb koordinációra van szükség, hogy minden úgy folyjon, mint ahogy ezt mi szeretnénk. Jensen asszony, az árnyék előadó, majd még tesz néhány megjegyzés valószínűleg, de általában éve egyetért azzal, amit ön elmondott. Elnök. Düran asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Gross úrnak. Általában véve egyetértek a megjegyzéseivel. Két megjegyzésem van a Marco Poloval kapcsolatban. Az egyik, a regionális kohéziós alap és a TENSZ közötti kohéziót illetően ön azt mondta, hogy nyomást kell gyakorolnunk, hogy a koordináció erősebb legyen. Igaz, de az átláthatóság, valahogy a tájékoztatás sem átlátható. A költségek, az összegek, gyakran azt mondjuk, hogy nincs elég költségvetési részletünk de általában véve az információ a regionális alapok és a TEN között valahogy nem áram az információ, tehát nem csak a koordináció problémája ez. Másodszorban lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Mit szeretne tenni a bizottság azzal kapcsolatban, hogy a költségvetést illetően nagyon sok megjegyzés született a költségvetési sorokhoz fűződően. Mit csinál velük a bizottság. Amikor a mentesítést megadjuk, és én ezt támogatom, csak szeretném tudni, hogy utána mit csinál a bizottság ezekkel a megjegyzésekkel, amiket becsillagoztunk. El tudnám mondani, hogy mit tesznek ezzel? Köszönöm, elnök úr. Matthew Krosnak is szeretnék gratulálni. És egyetértek nagyon sok mindennel, amit mondott, de már 12 éve ülök ebben a szakbizottságban, minden évben beérkezik a jelentés, rámutatok, hogy mi nem stimmel, és aztán azt mondjuk, hogy na nem baj, azért megkapják a mentesítést. Mm, ez kicsit azért sokat elárul a parlamentről, jobb lenne, hogyha kicsit jobban komolyabban vennénk ezt a dolgot. Én nem a közlekedést akarom bírálni, korán sem ők a legrosszabban teljesítők az auditálásokon. De a raportőr jól mondta, van néhány pont, amire föl kell hívni a figyelmet, méghozzá gyorsan. Nézzük például a hibamarsokat. Hát itt javítanunk kell a helyzetem. Ha megnézzük a részleteket, a bizottságnak több mint két milliárd fontos költségvetése van. És ez több mint 100 ezer fontnyi költségvetési pénz, még akkor is, ha csak 5%-os a hibamars. Ezt nem lehet a szőnyeg alá söpölni. Aztán a bizottság és a közlekedés. Messze nem mi vagyunk a legrosszabb példa, regionális politika és így tovább, ott sokkal nagyobb a hibázás. Általában véve. Csak a pénzügyi fegyelmet illetően és az elszámoltathatóságot illetően szeretem volna ezt elmondani. Két másik megjegyzésem. Gross úr az alkalmazás vizsgáztatásáról. Azt mondja, hogy ezzel foglalkozni kell. Igen, kell, hogy valami konkrét kritériumok legyenek. És ehhez kell, hogy egy pénzügyi tervezés is kapcsolódjon. Általában véve egy alapot elkülönítenek, és remélik, hogy majd valahogy ezt sikerül elkölteni, de nem nézik meg hogy mi a valószínűség ennek. Végül, elnök úr, és ez hozzákapcsolódik az előzőhöz, tényleg foglalkoznunk kell már a költséghaszon elemzéssel. Mert hogyha olyan projektekre költünk, amelyek nem fognak hozzáadott értéket produkálni, ahogy ezt Grossul is mondta, akkor semmi értelme a projektet folytatni. A józan pénzügyi irányításra van szükség, és Rossz úr támogatom ebben az egészben. Elnök Benucci úr a bizottságtól. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék válaszolni a Marco Pólóval kapcsolatban feltett kérdésre, amely a jelek szerint az egyik legnépszerűbb téma. A Marco Polo szorosan kapcsolódik a vasúti és tengeri szállítás fejlesztéséhez. A legtöbb támogatást eh, tonna per kilométer eh, alapon számítják ki, és ez az oka annak, hogy a szállítási szektor is részesévé vált a gazdasági válságnak, és a Marco Polo 2008-as, 2009-es végrehajtása eh, is csorbult. Ami a kiválasztási eljárást illeti, az előlegek folyósítását veteti, veti fel, ami a szerződés aláírásakor esedékes, tehát a program indulásakor. A jelenségből adódik, hogy egyfajta hitelezési idő eltérés keletkezhet, tehát ez realitás, amelyel számolnunk kell. Ma már jobban megy a program a normálisnál jobb végrehajtásáról számolhatunk be, és 2009-ben felülvizsgáltuk a programot a véget, hogy jobban átlássuk a mechanizmust, és pénzügyi szempontból javítsunk az ütemességgel. 2011 vonatkozásában arra számítunk, hogy már teljes mértékben sikerül visszatérnünk a szokásos ügyvitel menetrendjéhez. Ami a transeurópai közlekedési hálózat problémáit, programját illeti, megpróbáljuk ezt kézben tartani. Kérem emlékezzenek arra, hogy a regionális és kohéziós alapok nagyrészt a helyi hatóságok kezelésébe kerültek, és ez egy felülről lefelé ható program a transeurópai közlekedési hálózat, ahol projektenként kerülnek leosztásra a rendelkezésre álló források. Természetesen, ha körültekintőbb pénzügyi tervezést tudunk biztosítani, akkor az éves pénzügyi tervezés, a projekt kiválasztás, a prioritázálás, az fontossági sorrend alkalmas megállapítása mind hozzájárulhat ahhoz, hogy ütemesebb legyen a felhasználás. Ami a hiba határt illeti, nos, ez kettő, kevesebb, mint 5 százalék. 2,4-2,6 százalék között ingadozó hiba százalékot tudtunk megállapítani. Mit tehetünk ez ellen? Nos, a klasszikus menet, időközi könyvvizsgálatot, illetve belső ellenőrzést tudjuk végrehajtani, megelőző auditálást végezhetünk, különféle eszközök állnak ma rendelkezésünkre, amelyekkel ráébreszthetjük az igényjogosultakat is, hogy hogyan kell gazdálkodniuk, és mielőtt folyosítanánk bármely összeget, megadjuk nekik a lehetőséget, hogy fölmérjék a jogosultság alapján őket megállapító költségtényezők felhasználási szabályait. Ennél többet már nehéz lenne tenni, hiszen természetesen korlátos az, az összeg is, amelyet az ellenőrzés javítására fordíthatunk. Ez tehát a szabálytalanságok megakadályozásának eszköze, eszköztára a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Hogyha érkezne egy javaslat az átláthatósággal kapcsolatban, természetesen ezt fel tudom karolni, ami a hibakvótákat illeti, szeretnék arra utalni, hogy 2009-ben a számvevőszék az energiakutatásra helyezte a hangsúlyt, és nem feltétlenül a közlekedésre. Jó lenne, hogyha ezt észben tartanánk, és aztán majd a közlekedési területre is átállítanánk az ellenőrzést. Aztán Durand asszony, mi, mint parlament, a, az olyan kifizetésekről is értesítést kapunk, amelyek nem voltak helyesek, és amelyeket visszavárhatunk. Tehát ezt, erről tudunk. Aztán a közlekedés és a regionális alapok koordinációját illetően a parlament erősítheti ezt az együttműködést és a transzparenciát, hogy most fölülről vagy alulról jön ez a kezdeményezés hogyha a közlekedésről, az európai hálózatokról, való beruházásokról van szó, akkor felelőtlen lenne, ha nem koordinálnánk. Tehát a parlamentnek kell kezdeményezni ezt a koordinációt. És ezt is figyelembe vettem. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a módosítók határideje február 1-e, február 28-án szavazunk itt, március 28-án aztán következő fázis, és októberben szavazunk a plenárison. Még szeretne ö, hozzászólni, mert nem kérdeztem meg a bizottság hozzászólása után hogy mint raportőr szeretne hozzászólni. Ez az én hibám, de szeretne hozzászólni még? Nem, köszönöm. Nem, elnök úr. Amikor nem volt itt, akkor eléggé részletesen megvitattuk a különböző pontokat. Úgyhogy azt javaslom, hogyha bárki szeretne valamit hozzátenni, akkor módosított beadhat. Lenne egy személyes kérésem, elnök úr. A nevem, a nevem kiejtése olaszul. Nem Uggának hívnak, hanem Ugyásznak. Lágyul a gébetű az I miatt. Tudom, hogy angol nyelvűként nehéz ez önnek, de akkor is palatális lesz a G, úgyhogy Ugyász. Elnök, rendben. Igen, próbálkozom, hogy megfelelően ejtsem ki az ön nevét. Köszönöm. Oké. Okay. Vannak-e egyéb témák, amelyeket a képviselő urak fel akarnak vetni? Na, ha nincs, akkor szeretném emlékeztetni önöket, hogy a soron következő ülésünk február 14-én, hétfőn, Bálint napján, Valentin napon kerül sorra, Strasbourgban 19 órakor. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani közreműködésükért eh, a tolmácsoknak, és ezzel lezárjuk ülésünket, eh, és 12-kor koordinátorok ülésére kerül sor. Köszönöm.